discussion? Einen schönen guten Morgen. Üdvözlök mindenkit. Az ülést megnyitom. Van néhány megjegyzésem. A lett hatóságok eh, parlamenti immunitás eh, feloldására kértek, eh, feloldását kértek Usákov lett képviselővel kapcsolatban a stratégiai, a stratégiai cikkek kereskedelmével kapcsolatban törvényvetkező cselekedetek miatt, és ezt a kérelmet továbbítom a jogi bizottságnak, ami az intézményközi intézményközi tárgyalások felvételét illeti a 71-es cikkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nem kaptam a parlamenttől kérelmet, frakciótól, parlamenti képviselőktől, amely elérte volna a küszöböt. A bizottságok ezért elkezdhetik, a szakbizottságok ezért elkezdhetik a tárgyalást. Az elnök a tanácstól megkapta az első olvasati álláspontját, és ebben szerepelnek az ebben szereplő okok is. A, az állásfoglalásokat és az álláspontokat megkaptuk, a jegyzőkönyveket közzétesszük, a parlament három hónapos határidővel rendelkezik. Holnap, november 14-én kezdődik meg ez a három hónap. Mielőtt megnyitom a mai szavazást, az 59-es, napi, az 59-es házszabály szerint megadom a szót Busoly képviselőnek, aki a jelentésének a szakbizottsághoz való visszautalásával kapcsolatban szeretne hozzászólni. Ezt a kérelmet a szavazás után szavazásra bocsátom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamenti eh, kollégáknak a szavazásért, a módosításokról szóló szavazásért. A kollégák, az árnyék jelentéstevők, a kollégáim eh, Péter Lize is támogattak, ezt köszönöm. A tegnapi szavazás eh, során beszéltünk arról, az, hogy az 5,1 milliárd e- euróval nem csak, hogy az egészségügyi rendszerünk rez, reziliensebbek lesznek, hanem komplementerek lesznek más európai politikákkal, és ezzel hozzájárulnak az elengedhetetlen gyógyszerek és gyógyászati eszközök raktározásához vagy tárolásához, beszerzéséhez. Remélem, hogy sikerül időben lezárnunk ezt a tárgyalást, hogy a program elindulhasson 2021. januárjában a polgárok érdekében. Ezért azt kérem, hogy intézményközi tárgyalásokra nyújt, irányítsuk vissza a szakbizottsághoz újra tárgyalásra ezt a témát az EU for Health program témájában. Akkor most rátérünk az első szavazásra. A napi rendben szerepelnek a jelentések, amelyekről szavazunk. 9 órától 10 óra 15-ig szavazunk. Ugyanaz az eljárás, mint a korábbi szavazások során. Minden szavazás népszerinti szavazás. Az első szavazási kört ezzel megnyitom. 10 óra 15-ig lehet szavazni. Az első szavazási forduló eredményeit 19, 12 óra 45 perckor jelentjük be. Köszönöm szépen! vu, vu mettre sa bouche Le, Non, oh merde. test, test, test.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 Der Präsidenten. Az elnök. Meine sehr geehrten Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Az ülést újra megnyitom, és rátérünk a mai első szavazás eredményeinek ismertetésére. Az eredmények a következőképpen néznek ki, egyébként az Európai Parlament oldalán elolvashatók. A zárószavazások eredményeit ismertetem tehát. Busoly jelentés, a 2021-27-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program, az EU az egészségügyért program elfogadva. cselekvési terv az EU egészségügyiért program visszautalás a szakbizottságba elfogadva. Muresen és Teng jelentés, fenntartható Európa beruházási terv, az állásfoglalás egészét elfogadtuk. Rátérünk most a Fernández, valamint Tinagli jelentés módosítóira, az Invest EU program kapcsán. Fölolvasom a módosítókat. Egy CP módosító elfogadva. Hatos módosító elutasítva, eredeti szöveg, hármas bekezdés, egyes eh, albekezdés E pont elfogadva. Hetes módosító elutasítva, egy CP módosító elfogadva. 13-as módosító okafogyottá vált. 8-as módosító elutasítva, hasonlóképpen a 18-asat is elutasítottuk. Eredeti szöveg 5-ös bekezdés első rész, és eredeti szöveg 5-ös bekezdés második rész elfogadva. 19-es és 20-as módosítók elutasítva. Eredeti szöveg 7-es cikk 1-es bekezdés D pont első rész és második rész elfogadva. Egy CP első rész és egy CP második rész elfogadva. Egy CP első rész és második rész elfogadva. 21-es módosító elutasítva. Egy CP elnézést mondja az elnök, 21-es módosító elutasítva, egy CP módosító elfogadva. 22-es, 23-as, 24-es és 25-ös módosítók elutasítva. 14-es módosító elutasítva. 26-os módosító elutasítva. 7-es cég 8-as bekezdés egy CP módosító elfo- elfogadva, 27-es módosító elutasítva, 4-es, 5-ös módosító elutasítva, 28-as, 29-es és 30-as módosítók elutasítva. Eredeti szöveg, 2-es függelék, 13-as pont elfogadva. 31-es módosító, 32D, módosító, 33D, 34D és 35-ös módosító, ezeket elutasítottuk, mint ahogy a 36-os módosítót is. Hármas prambulum bekezdéssel kapcsolatban egy CP első rész, egy CP második rész és egy CP harmadik rész elfogadva. 15-ös módosító a 10-es preambulum bekezdéssel kapcsolatosan, 2-es módosító a 10-es preambulum bekezdéssel kapcsolatosan elutasítva. Egy CP módosító a tízes preambulum bekezdése kapcsolatban elfogadva. 11-es preambulum bekezdés, 9-es, 3-as és 16-os módosítók elutasítva. A 13-as preambulum bekezdéshez benyújtott 10-es és 17-es módosítók elutasítva. A 24-es preambulum bekezdéshez benyújtott módosítók egy CP első rész, egy CP második rész, egy CP harmadik rész elfogadva. 28-as preambulum bekezdés, egy CP első rész és egy CP második rész elfogadva. 30-as preambulum bekezdés, 11-es módosító elutasítva, ugyanehhez a preambulum bekezdéshez az 1 CP módosítót elfogadtuk, a 64-es preambulum bekezdéssel kapcsolatban a 12-es módosítót elutasítottuk. Ezzel most áttérhetünk a COVID-19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és jogállamiságra című állásfoglalási indítványra, hármas bekezdés, nyolcas módosító elutasítva, négyes bekezdés, kettes módosító elutasítva, 8-as bekezdés után 18-as módosító elfogadva. 11-es bekezdés 9-es módosító elutasítva. Eredeti szöveg 11-es bekezdés első rész és második rész elfogadva. Eredeti szöveg 12-es bekezdés elfogadva. Eredeti szöveg 14-es bekezdés első rész és második rész elfogadva. 15-ös bekezdés, 19-es módosító elfogadva, eredeti szöveg 15-ös bekezdés első és második rész ezzel okafogyottá vált. A 15-ös bekezdés után a 10-es módosítót elutasítottuk, hasonlóképpen a 16-os módosítót is. Eredeti szöveg 16. bekezdés elfogadva. Eredeti szöveg 17-es bekezdés ezzel okofogyottá vált. Eredeti szöveg, 19-es bekezdés első és második rész, elfogadva. Eredeti szöveg, 20-as bekezdés első és második rész, szintén elfogadva. 11-es módosító a 21-es bekezdéshez és 12-es módosító a 22-es bekezdéshez elutasítva. Eredeti szöveg hetes hivatkozás elfogadva, 8-as hivatkozás elfogadva, 9-es hivatkozás elfogadva, eredeti szöveg 12-es hivatkozás elfogadva, eredeti szöveg 13-as hivatkozás elfogadva, eredeti szöveg 14-es hivatkozás elfogadva, eredeti szöveg 15-ös hivatkozás elfogadva. Az eredeti szöveghez a következő hivatkozásokat fogadtuk el, 23, 29, 30 és 31, ezeket tehát elfogadtuk. B preambulum bekezdés után egyes módosító elutasítva. Hasonlóképpen a hármas módosítót is elutasítottuk, D preambulum bekezdés 13-as módosító elutasítva. Eredeti szöveg F preambulum bekezdés első és második rész elfogadva. Négyes módosító a tép preambulum bekezdéshez elfogadva. Preambulum bekezdés T, T preambulum bekezdés egyes második rész okafogyottá vált. AA preambulum bekezdés első és második rész elfogadva. 14-es módosító az AB preambulum bekezdéshez és 5-ös módosító ugyanehhez a preambulum bekezdéshez elutasítva. Eredeti szöveg AB preambulum bekezdés első és második rész elfogadva. Az AB preambulum bekezdés után a hatos módosítót elutasítottuk, AC preambulum bekezdés 15-ös módosító elutasítva. Eredeti szöveg AD preambulum bekezdés első és második rész elfogadva. Eredeti szöveg AE preambulum bekezdés első és második rész elfogadva. 17-es módosító az AF preambulum bekezdéshez elfogadva, ezzel az eredeti szöveg, az AF preambulum bekezdés eredeti szövegének első és második része okafogyottá vált. AE preambulum bekezdés után hetes módosító elutasítva. Ezennel ismertettem a mai nap első szavazásának összes eredményét, most pedig megszakítom az ülést, 14 óráig. 14 órakor következik a második szavazás megnyitása. Köszönöm a figyelmet, és jó étvágyat az ebédhez! Señor Presidente. Az elnök. Boa tarde, caros Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! Folytatjuk a munkát és mielőtt megkezdenénk a mai második fordulót, az 59-es cikk 4-es albekezdése értelmében Fernandes úrnak adnék szót a visszaküldéséről az Invest EU program tárgyában. Folytatjuk tehát az ülést. Fernandes úr. Köszönöm, elnök úr, ahogyan elmondta, az eljárási szabályzat értelmében és ezen fontos dosszié jelentéstevőjeként is, és Tinagyi asszony is jelentéstevő velem együtt, azt kérjük, hogy az EU Invest dossziét küldjék vissza a Költségvetési Szakbizottsághoz, és a gazdasági szakbizottsághoz, hogy megkezdjük az intézményközi tárgyalásokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak és úrnak ezért a remek munkáért. És ezzel meg is nyitom a második mai szavazási fordulót. Azon dossziékról fognak szavazni, amelyek a napi renden szerepelnek. Megnyitom tehát a szavazást. 14 órától 15-15-ig szavazhatnak, ahogyan tudják. A szavazás a szokásos eljárás keretében történik, mint az előző fordulókban és névleges szavazás lesz ez. Ezzel tehát megnyitom a második szavazási fordulót, 15 óra 15 percig szavazhatnak. A második szavazás eredményeit 17 óra 30 perckor tesszük közzé. Ezzel az ülést felfüggesztem, köszönöm. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Az ülést folytatjuk. Nézzük meg a mai második szavazás eredményeit. Először Fernandes úr jelentését, Tignagli asszony jelentését Invest EU program. A bizottsági javaslat módosított formában elfogadás, elfogadásra került a második jelentés Fernandes Tignagli Invest EU program visszautalása a szakbizottsághoz erről szólt a jelentés, azt is elfogadták, és aztán a COVID-19 intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra. Az állásfoglás indítvány egészét úgy szintén elfogadtuk. Így tehát a november 11-12-13-ai ülésszakának jegyzőkönyveit engedélyezésre bemutatjuk, majd a következő ülés elejéig, és ha nincsen ezzel szemben kifogás, akkor a jegyzőkönyvet továbbítjuk az illetékeseknek. Az ülésszakot ezzel félbeszakítjuk, minden szolgálatnak, minden résztvevőnek köszönetet mondok a megértésért, ezen helyzet kapcsán, amely egyikünk számára sem könnyű. Kellemes hétvégét kívánok, az ülést félbeszakítom.